Ja, ich glaube, wir können langsam an. Úgy gondolom, hogy el is kezdhetjük a munkánkat. Martin Kor Korollecsek volt lengyel külügyi, környezetvédelmi miniszterrel cserélünk ma eszmét, aki a lengyel klímaügyek megbizotja. A lengyel vesző klímaügyek megbízottja. És a COP19-es klímakonferencián természetesen részt vett Varsóban. Kone Hirdegárdal már beszélgettünk erről, de most az elnökről, a COP19 elnökévtől is meghalljuk, hogy milyen eredményekre jutottak. Meghallgatjuk az ő beszámolóját, majd pedig eszmét cserélünk egymással. Így járunk el, és ilyen módon nem is beszélek hosszabban, hanem már is megadom a lengyel kormány klímaügyi főmegbizottjának, Marcin Korolecnek a szót parancsoljon. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ami a Varsói csúcs találkozó kimenetelét illeti, erről főleg két dolgot szeretnék elmondani. Két típusú eredménye volt ennek a találkozónak. Először is sikerült megállapodnunk néhány határozatban. Elfogadtunk néhány következtetést. tucatnyi ilyen következtetés és határozat született. Ezek közül a legfontosabb ötöt szeretném kiemelni. Először is a Durbani rendel kapcsolatban állapodtunk meg, másodszor a károkkal és veszteségekkel kapcsolatos mechanizmust vettük elő. Volt egy hét határozatból álló csomag a klímaügyi program finanszírozására, negyedszer a kiküldetések utánkövetése, az ötödik megállapodás pedig az a körülbelül hét darab határozat volt, amit az erdőgazdálkodási politikával kapcsolatban fogadtunk el a trópusi országokra vonatkozóan. Erről az öt dologról szeretnék tehát bővenben is beszélni. Ami a Durbani platformot illeti először is. Itt sikerült kidolgoznunk egy úti tervet. és a Párizsi konferenciáig körvonalaztuk, hogy mi fog történni, és pontosan mikor a következő két évben. Ennek az a célja, hogy a Párizsi konferencia sikerrel zárulhasson. És azt is tudjuk, hogy a megállapodás előzetes tervezetét a felek közvetlenül a limai konferencia előtt fogják készhez kapni. Ez a konferencia egyébként jövő decemberben lesz. Limában a felek megvitatják majd és megállapodnak arról, hogy hogyan fogják benyújtani hozzájárulásukat az új megállapodáshoz. Ezeket a hozzájárulásokat 2015 első negyedévében kell majd benyújtani. És abban is megállapodtunk, hogy 2015 májusában szét kell majd küldeni a megállapodás tervezetét az egyezmény összes hivatalos nyelvén hat hónappal a Párizsi konferencia előtt. Az úti tervvel kapcsolatban tehát sikerült megegyezésre jutni, és ennek köszönhetően pontosan tudjuk, hogy mi fog történni a Párizsi konferenciáig és mikor. Ezen kívül a Varsóban elért megállapodás teljesen összhangban van a két évvel ezelőtt Durbanban történt megállapodással. És nagyon fontos, hogy a Durbani, Varsói, a Limai, illetve végül majd a Párizsi megállapodás is teljesen összeegyeztethető lesz egymással. Így tehát senki sem állíthatja majd azt, hogy a varsói megállapodás nem legitim, vagy hogy nem az eredeti határozatból származtatható. A további négy döntés különösen a károkra és veszteségekre vonatkozó megállapodás nagyon nehéz tárgyalások révén született meg, különösen a fejlődésben lévő országok és a szigetországok miatt. Már nagyon sok éve vártunk erre a folyamatra. A konferencia elején történt a tragédia a Fülöp-szigeteken, és itt ezért sikerült megállapodni a károkról és veszteségekről vonatkozó, károkról és veszteségekre vonatkozó mechanizmusról. Most pedig megkezdhetjük majd az ezzel kapcsolatos vitát. amelynek révén kezelhetővé válnak majd a természeti katasztrófák. Nagyon fontos és nagyon kényes kérdés ezen kívül a klímapolitika finanszírozásának kérdése. És itt hét határozat született ugyan, de ezek közül én kettőt szeretnék különösen kiemelni. Ezeket is nagyon nehezen sikerült tető alá hozni. Az egyik a zöld klíma alap operatív vetülete. A másik pedig, amiről beszélni szeretnék, az a határozat, melynek témája a klímapolitika hosszú távú finanszírozása. Mindkét döntés nagyon nehezet született meg, hiszen kényes témákról van szó, mégis sikerült ezekben a pontokban megállapodni. A negyedik igen lényeges elem egy meglehetősen technikai jellegű kérdés volt, a beszámoló készítés és a mérés. Különösen fontos, hogy milyen intézkedésekkel csökkentik a klímára gyakorolt hatásukat az egyes államok. Különösen arra való tekintettel, hogy arra készülünk, hogy egy mindenki számára kötelező érvényű megállapodást fogadjunk el. Végül pedig az erdőgazdálkodásra vonatkozó határozatokról mondanék néhány szót. Ezek a trópusi erdők toporosi erdőkre, illetve azok fenntartható kezelésére koncentráltak. Ez volt tehát a konferencia technikai része. Igen, sok egyéb döntést is hoztunk. De szeretnék kiemelni még egy legalább ennyire fontos dimenziót. Kezdettől fogva arra törekedtünk, hogy visszanyerjük a folyamatba vetett bizalmat. és szerettük volna helyreállítani az átláthatóságot is, mint alapelvet. Tehát az általános bizalomépítést tűztük ki célul. És úgy tűnik, hogy az, hogy ezek a döntések ilyen technikai jellegűek voltak, az önmagáért beszél. tanúságot tettünk arról, hogy még ilyen nehéz időkben is lehet megállapodásra jutni. A bizalomépítés és a konferencia működtetése, ha nem is a legfontosabb, de mégis igen fontos kérdés az adott nekünk ihletet, ahogyan az Európai Unió kezeli ezeket a kérdéseket. És a működésünk során először egy elnökségi triót hoztunk létre, lengyel, perui és francia részvétellel. titkársággal való összes találkozónk, amelyek általában naponta legalább egyszer zajlanak, meghívtuk a következő elnökségeket, tehát a perui és a francia elnökséget, és megkértük őket, hogy vegyenek részt aktívan az üléseken. Ezen kívül arra is megkértük a trió másik két tagját, hogy az elnökség ülésein vegyenek részt. A titkárság és a földrajzi régiók szerinti csoportok is többször összeülnek egy héten. És ezeken az üléseken beszélünk arról, hogy a folyamatban lévő tárgyalások hogyan állnak jelenleg. az ilyen üléseken minden földrajzi térség képviselteti magát, és azt kértük, hogy legyenek itt jelen a következő elnöksége képviselői is. Ezen kívül úgy döntöttünk, hogy néhány minisztert is meghívunk. Ez is meglehetősen újító gondolat. Például a klímapolitika finanszírozása, a károk és veszteségek, illetve a megállapodások megtárgyalása során több miniszter is segítségünkre volt. Például a finanszírozásban Lidegard Dán miniszter is velünk volt, és Kivanov úr is Ugandából. A károkkal és veszteségekkel kapcsolatban segítséget nyújtott nekünk Lena Ek Svédországból, aki korábban európai parlamenti képviselő is volt. Ezen kívül Edna Moleva a Dél-Afrikai Köztársaságból. Az új megállapodással kapcsolatban pedig bevontuk a munkába Itim Grassert Új-Zélandról, és Barakrisna urat Szingapurból. És az, hogy ezek a miniszterek részt vettek a tanácskozásainkon, abban is megmutatkozott, hogy egy finn miniszter vezette le a vitát azzal kapcsolatban, hogy az erdőket és az erdő gazdálkodási politikát hogyan lehet felhasználni a kibocsátás csökkentésére. És igen sok környezetvédelmi miniszter segítsége is közrejátszott abban, hogy milyen döntéseket sikerült meghozni. És már önmagában az, hogy sikerült helyreállítani a folyamatba vetett bizalmat, igen fontos a nagy finálé során, hiszen két év múlva esedékes a Párizsi konferencia. Csak a miniszterek és a tárgyaló partnerek közötti bizalom segíthet az, hogyha hisznek abban, hogy egy befogadó és átlátható folyamat részesei. A párizsi megállapodások csak így válhatnak lehetségessé. És meg vagyunk győződve arról, hogy ez valójában így igaz. Azt hiszem, ezzel be is fejezném és nagyon szívesen meghallgatom az önök észrevételeit vagy kérdéseit. Köszönjük szépen! Most pedig a kollégák kapják meg a szót. A Seichart és Edith Estrella jelentkeztek. Ha még más kéri a szót, kérem, hogy jelezzék. Nem gérek. Tehát beszélj, ha kap először szót. Köszönöm szépen, elnök úr, itt ülök, itt ülök. Köszönjük, Korolacs úr. Látásmódunk néha különbözik egymástól, és néha twitterezgetünk egymással. Köszönöm is a válaszait a twitterem, a tweetjeit. És köszönöm hogy lezárták a varsói megállapodást, bár hát más elvárásaink vannak néha, de az a tény, hogy lezártuk Varsót, lezárták Varsót szombaton, ehhez mindenképpen gratulálni kell önnek. És ezt örömmel megteszem itt is. <clears throat> Mindezt megállapítva, még van egy kérdésem. Varsó nem volt egy egyszerű konferencia, mi több egy, ez egy nagyon bonyolult konferencia volt, a többi fejlődött ország nem igazán segített a folyamatban, Japánra és Ausztráliára gondolok. És arra is kíváncsi volnék, hogy mi történt az ön funkciójával, mint miniszter a konferencia alatt. Illetve, hogy mi az ön szerepe most az éghajlat csúcs után. Ez számunkra is nagyon fontos, hogy pontosan tudjuk, hogy ez mit jelent. Még mindig ön felel az éghajlatváltozási szakpolitikákért, ha jól tudom. Tehát kíváncsi volnék, hogy mi az ön pontos szerepe, beosztása, titulusa. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb, legizgalmasabb beszélgetés az, hogy most a károkról és a veszteségekről szóló akadályokat meghaladtuk, a finanszírozásról való vitát még elhalasztottuk, de biztos vagyok benne, hogy Perúban, ez biztos, hogy majd aztán Párizsban is a ülés napi rendjén lesz ez a kérdés, de inkább most a párizsi roadmap-re gondolok. Hogyan látja az EU szerepét? Hogyan tudnánk ezt az úti tervet előbbre vinni? Hiszen a COP döntése arról, a COP döntése elég játékteret, elég um, manőverezési lehetőséget kínál számunkra ehhez. Tehát kérdezem, hogy 2014-ben az EU hogyan kellene, hogy továbbfejlesz-e a terveit az ön meglátása szerint, úgy, hogy az ADP szövegre és a Dörbeni platform ügyét vigyük előbbre. Ugye van a 2020 előtti gap, az 5C, a certifikált kibocsátás beszél, illetve a 4C pedig azt mondja, hogy a kiotói jegyzőkönyv második kibocsátási időszaka alá tartozó országok, tehát az EU országai is ide tartoznak, öm, célra vezető volna, hogyha ambiciózusabb célokat tűznének ki maguk elé. Kérdezem tehát, hogy ön hogyan látja ezt, a 4C kapcsán az EU milyen munkát kell, hogy elvégezzen. Aztán 2020 után teljesen világos, hogy a feleket arra ösztönzik, hogy lépéseket készítsenek elő 2015 első negyedéig, amennyiben képesek erre. De így fogalmaz a szöveg. A 2015 első negyedévét az USA-hoz igazították, hiszen ez a középidős választások után van egy kicsivel, a midterm electionok után van egy picivel, az USA valószínűleg kész erre és hajlandó erre, de 2014-ben éppen ezért nagyon fontos, hogy az EU a 2020-as 20 utáni csomagját kezdje el publikálni, a 2030-as csomagot kvázi. Éppen ezért kíváncsi vagyok, hogy ön, mint az éghajlat csúcs elnöke, ahol látja, hogy az országok lépéseket tesznek, az országok közé tartozik, hogy az egyik maga az országcsoport az EU. Azon kívül meg ön ugye um, rendkívüli megbízott is, és kíváncsi vagyok, hogy a 2030-as energiacsomagról, amelyről 2014 márciusában az állam és kormányfők vitáznak majd, hogy ebben a vitában Lengyelország milyen szerepet játszik majd. Kíváncsi volnék tehát, hogy hogyan látja e két pozíciójából, a COP vezetőséből és a, és a miniszteri pozíciójából a jövőt. Köszönöm. Eszterell asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni a miniszter úrnak azt, hogy eljött és hogy tájékoztatott bennünket mindezen fontos információról. Ami pedig a COP19 eredményeit illeti, Érdemes volna egy a pohárra, a híres hírhet pohárra gondolni, hogy félig tele van, vagy félig üres van, hát ez látásmód kérdése. Mondhatjuk tehát azt, hogy az eredmény a félig tele pohárra emlékeztet, de mások talán azt mondják, hogy félig üres. Hiszen nem sikerült egy igazából eszenciális megoldásra jutni. Vannak pozitív eredmények, és bizony vannak a megállapodásnak negatív oldalai is. Minnyáján látjuk ezt, minnyáján tisztában vagyunk mindezzel. Látjuk a negatív szempontokat is a megállapodásban. Arra szeretnék, egy valamire szeretném felhívni a figyelmünket. Néha a szavak bizony úgy tűnnek, hogy nem nincsen jelentőségük. De ugyanakkor mégis súlyos jelentésük van, konnotációjuk van. Itt most már nem elkötelezettségről beszél a szöveg, hanem hozzájárulásról, és azt hiszem, hogy ez egy lépést, egy vissz, hátrafeletett lépés. Mi több, azt is negatívan ítélem meg, azt a tényt is negatívan ítélem meg, és ez nem csak az Európai Unióra igaz egyéb iránt, tehát azt is negatíven ítélem meg, hogy ez a kop éppen kevésbé volt becsvágyó, ambíciózus, mint a korábbi esetekben. És az Európai Unió szempontjából azt mondhatjuk, hogy sajnálatos, hogy nem határozták meg a 30%-os kibocsát, széndiokszid kibocsátás csökkentési célt 2020-ig bezárólag. Persze ez egy olyan vita, amelyet már korábban kezdtünk el, és itt a parlamentben, az Európai Parlamentben sikerült azért egy nagyjából egy konszenzust kikovácsolni e cél tekintetében. És aztán persze bizonyos döntéseket elhalasztottak. Persze. annál, hogy nincs eredmény, jobb az, hogy ezeket a részeredményeket értünk el. Összességében tehát a tárgyalási álláspontok és a tár, tárgyalási menet 2015-re vagy 2014-re milyen eredményeket ér el. Voltak éppen a 2014-es évet terheljük túl a tervekkel, de ha 2014-ben előkészítjük a párizsi megállapodást, akkor ezzel elégedettek lehetünk. De kérdezem önöket, hogy hogyan tudjuk a táblázat, a menetrend egyes határidejeit betartani? Hogyan tudjuk ezt megvalósítani? Egy olyan ö, menetrendre volna ugyanakkor szükség, amely 2020-ig mutatja fel a megtendő lépéseket. És még visszatérek a negatív szempontokra, az eredmények negatív oldalról való megvitatására. Nagyon sajnálatos, hogy Japán és Kanada, akik az előző koppokon produktív te szerepet játszottak, gondolok a Montreali megállapodásra, a Montreali kópra. hiszen itt Kanada érthetőknál fogva a legelkötelezettebb országok között volt. Szóval sajnál, sajnálatos, hogy Kanada és Japán a korábbi kopok szintjére tért vissza. De lássuk a pozitív szempontokat. A különböző kopokon a finanszírozás kérdése volt az egyik legnagyobb probléma, és valóban így van ez, ez komoly problémát jelent. Ezen a kopon, most a Varsói kopon, ugyanakkor e tekintetben egy-két eredményt sikerült elérni, és úgy gondolom, hogy a például az éghajlatot szolgáló zöld alap, vagy a Varsói Nemzeti Mechanizmus, Nemzetközi Mechanizmus, ezekre büszkék lehetünk, ezekkel elégedettek lehetünk. Vagy a kibocsátás csökkentési célok, illetve az erdővédelmi megállapodás. Öm, nagyon nagy eredménynek tekinthető, és persze sok millió dolláros alapokról van itt szó. Éppen ezért úgy gondolom, hogy szükség volna arra, hogy az Európai Unió még becsvágyobb, még aktívabb, még ambiciózusabb szerepet játszon. Hogy még többet tegyen a nemzetközi éghajlatvédelem frontján, az volna jó, hogyha 2015-re valóban létrejönne a Párizsi megállapodás. De hát egy-két jel nagyon aggasztó úgy tűnik, hogy egy-két szereplő inkább visszalép, ahelyett, hogy a jó irányba haladna, inkább visszalép. Például az én hazám Portugália is így járt el. Az ipari országok indexében ugye a harmadik helyen áll, ám az megújuló energiaforrások betáplálása tekintetében, de a krízis következtében és a megszorítások következtében nem járunk tovább ezen a pozitív és ígéretes úton. Végezetül még egy valamit szeretnék mondani. Egy kérdést tennék fel, mégpedig azt, hogy az NGO-k, a civil szervezetek miért döntöttek úgy, hogy feladják a munkát. Azt hiszem, hogy ez először történt meg a történelem során. Milyen oka van ennek? Miért dobták be a törülközőt? Mivel magyarázható ez a viselkedés? Köszönöm. Köszönöm szépen Rita Estrellának, Adam Gierek, és utána Simanski kollégák szólnak még hozzá. Köszönöm szépen! Most látom, hogy valóban milyen nehéz lehetett a konferencia, miután nagyon érzékeny, nagyon bonyolult kérdéseket vitattak meg. És azt is tudom, hogy a fejlődő országok, vagy harmadik világbeli országok ezeket a problémákat mindig eh, az igazságosság, a klímával kapcsolatos igazságosság kontextusába helyezik. És ez nagyon sok érdekkonfliktust eh, okoz eh, az országok között. Nem akarok én most negatívumokról beszélni. Gondolom, hogy minden vita, minden eszmecsere pozitív módon kell, hogy értékelésre kerüljön, és önmaga az a tény, hogy voltak tárgyalások már pozitívum de egyetértek Eszterel asszonyjal. Az európai célkitűzés még mindig a 3x20, ez még egy érvényes célkitűzés, és ez volt az alapja a, vors, a varsói tárgyalásoknak is. Hogyan tudjuk elérni ezeket a célkitűzéseket? Emlékezzünk arra, hogy a célkitűzéseinket a világ az úgynevezett klíma igazságosság tükrében vizsgálja. Beavatkozásokra van szükség, és nyilvánvalóan, hogy pénzre van szükség, ezt a miniszterek is kijelentették, pénzre van szükség az alkalmazkodáshoz, ugyanis nagyon sok természeti katasztrófa történt, ugye a Fülöp-szigeteken ez a szörnyű tragédia, és azt megelőzően is voltak súlyos éghajlati katasztrófák, ugye emlékszem Portugáliában is. Tehát nagy elővigyázatosságra van szükség, és kritikusan kell vizsgálnunk az eseményeket. Ami az ambícióinkat illeti, itt azért óvatosságra is szükség van a tekintetben, hogy milyen szinten határozzuk meg a céljainkat. Varsóban sikerült megállapodni az erdő gazdálkodással kapcsolatos politikáról. Ez vasó eredménye. Ilyen típusú politika eddig nem volt a világon. Ez egy rendkívül pozitív aspektusa a munkának. Most valamennyien profitálni fogunk ebből. Ez mindenki számára hasznos lépés, egyértelműen pozitív, hogy a felekkelnek sikerült ebben megállapodni. Csak tapsolhatunk, ez egy nagy eredmény. Miniszter úr, egy dolgot hadd kérdezzek meg. Az új Kyoto és párizsi megállapodást tűztük ki célul 2015-ben, most egyelőre megmarad a kiotói jegyzőkönyv, érvényben marad, és valószínűleg a hatáját ki fogjuk terjeszteni, de mielőtt ez megtörténik, ki kell értékelnünk a kiotói megállapodás eredményét. Mi jelenleg a helyzet a kiotói megállapodással kapcsolatban? Elemezték ezt már? Például az én hazám már a kiotói megállapodásban foglalt kritériumok ötszörösét teljesítette. És felmerül a kérdés, hogy mi van azokkal az országokkal, amelyek nagyon hangosan szószólói a kibocsátás csökkentésnek. Mi ezeknek az országnak a helyzete? Erről is szó volt Varsóban ugyanis ha most kezdjük előkészíteni a párizsi konferencián a, cél, a kibocsátás csökkentési célokat, akkor ott a kiinduló pontunk Kiotó kell, hogy legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a miniszterünknek a kiváló munkáját a konferencián. Hm, azt is hozzátenném, nagyon sajnálom, hogy ő már nem miniszter. Az igaz, hogy továbbra is ő a éghajlat felelőse, de mi szerettük volna, hogyha ő megmarad a posztján, és miniszter marad. Még emlékszem arra, amikor ön miniszterként itt járt a mi szakbizottságunkban, akkor is nagy, hm, nagyon jó benyomást tett rám. Nem minden képviselő gondolta így, de talán ön emlékszik, hiszen sok gondolat az ön hagyában fogalmazódott meg, többek között az, hogy legyen Varsóban egy konferencia. Most a konferencián a végső döntésekkel kapcsolatban igazából nem kötelezettségvállalások születtek, hanem hozzájárulások, de ön akarta és mindenképpen szerette volna, megszületik ez a globális megállapodás, hiszen ez az egész politikának a gerince. Sokan szkeptikusak a tekintetben, hogy Európa tovább tudja csökkenteni a kibocsátásokat, hogyha a világ többi ország ebben nem követ minket, nem követi Európát. Ön sokat beszél a kereskedelem liberalizálásáról is. Ugye tengeren túlon sokkal olcsóbbá lett az energia Európában, sokkal drágábbak az energia, sokkal drágább lett az energia. Ezen is el kell gondolkoznunk. Minden országtól azt várták el a konferencián, hogy elmondják mi a véleményük a saját fejlettségi szintükön. Tudjuk, hogy nem egy, egyforma a helyzet. Vannak erősebben szennyező országok, és nagyon eltérőek a számok. Egy kínai például háromszor annyi széndiokszid kibocsátásért felelős, Németországban ez 10 tonna, Luxemburgban 28 tonna, de hát valami referencia értékre szükség lenne. A kérdésem pedig a következő lenne. Varsóban érzékelhető volt-e jele, volt-e jele annak, hogy referenciaértékek, kritériumok alapján születnek majd meg a döntések, vagy pedig még minden önkéntesen zajlik, tehát ilyen konkrét alap nélkül tesznek majd felajánlásokat az országok. Szerintem szükségünk lenne ilyen brandcsmárkokra, ilyen referenciaértékekre, tekintettel arra, hogy nagyon eltérőek a számok az egyes tagállamokban. Van Kína, azután Japán, Kanada, csak hogy néhány országot említsünk, azt hiszem, hogy nagyon nehéz lesz Párizsban megegyezni. És hogyha Párizsban Kína azt fogja mondani, hogy mondjuk 10%-os kibocsátás csökkentést vállal, ennek ön örülne, vagy pedig dühös lenne, vagy meglepett, hogyan reagálna egy ilyen bejelentésre a jelenlegi helyzetből kiindulva. Lesznek kötelezettségvállások, lesznek megállapodások. Én lengyel vagyok, és nagyon határozottan most szeretném kijelenteni ennek, hogy hogy ne beszéljünk mindig ilyen negatívan az eredményeinkről, hiszen sokat elértünk. Mi itt Európában sokat tettünk. Beruháztunk korábban a szénbe, de ez most már más politika. És természetesen mi itt mindig figyelembe veszik a társadalmi beágyazottságot, a társadalmi, szociális célokat is, a gazdasági ambícióink mellett nagyon fontosak a szociális eh, szempontok, hiszen a háztartások átlagosan 20, 20 eh, eh, bevétel, jövedelmük 24%-át kell, hogy energiára költsék. Azt hiszem, hogy egyetértünk a szociális kérdésekkel kapcsolatban. Ma délelőtt is hallottuk, hogy eh, az Európai eh, Unión kívül eh, milyen sokat, sok pénzt költünk el azzal, hogy energiát importálunk Európába. Meg kell néznünk, hogy ezen hogyan lehetne javítani itt egymásra mutagássunk, így az egész klímapolitikában már ez, ez, ez úgyis már túlzásokba estünk. A tagállamokban például még nagyon sok lehetőség van Varsóban, az Európai Uniónak abban is meg kellett egyeznie, hogy e, mi az, amiben mi legalább itt Európában egy e, nyelvet tudunk beszélni, és e, saját szemszögünkből vizsgáljuk a globális folyamatokat. Úgy látom, hogy Szonik úr szeretne még hozzászólni, csak most érkezett meg, és nem hallgatta végig, amit miniszter, de mégis azért szóljon csak hozzá. Żeby pan minister Korolec powiedział mi, odpowiedział mi. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem lenne a miniszterhez. Intézném ezt a kérdést. Lengyelországot azzal szokták vádolni, hogy túl sok költ szénre, túl sok a szénberuházás, és ezzel lassítja a fejlődést Európában. Németország a lengyel szén felhasználásnak a háromszorosát produkálja. Igaz ez? Igaz az, hogy Németországban növekszik a széndiokszid kibocsátás ellentétben Lengyelországgal? Köszönöm szépen. Nem tudom, Szonik úr, hallott-e, hogy aláírták Németországban a koalíciós megállapodást, és azt hiszem, ami a kérdését illeti válasz lehetne az, ha elmondjuk, hogy milyen nagy csökkentést vállalt fel a koalíciós kormány 2025-ig. Egyébként Lengyelországban tárgyaltunk, a szenátus képviselővel, Szimanszki kollega is ott volt, tárgyaltunk, és ez nagyon jó volt mind a két fél számára is. Szerintem gyakrabban kellene eszmét cserélnünk. Én azzal kezdtem, én, mint német, azt mondtam először, hogy persze tudom, hogy Lengyelországban az energiabiztonság a legfontosabb prioritás. Tudnunk kell, hogy milyen irányba akarunk haladni. De óvatosságra is szükség van az egész vitában, és az, hogy egymásra mutogatunk és hibáztatjuk, az, az sehova nem vezet. Akkor nem tudunk előre lépni, ez csak tovább élezi a vitát, és nem fogunk eredményre jutni. Úgyhogy ezzel társ elnök nem könnyíti meg éppen a munkát, sokkal jobb lenne, ha azt néznénk, hogy együtt hogyan tudjuk a céljainkat elérni. A távfő szolgáltatás Lengyelországban például példamutató, azt hiszem, hogy ebből mi is valamennyien profitálhatnánk, meg kellene néznünk, hogy ezt hogyan tudták így felépíteni, és ne azt nézzük, hogy mi az, ami el, elválaszt minket. Öné a szó, miniszter úr, válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Próbálok válaszolni a kérdésekre abban a sorrendben, ahogy feltették azokat. Először is szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy a lengyel kormány tegnap hivatalosan is megváltozott, és Maté Grabowski lett tegnap a környezetvédelmi miniszter. A miniszterek tanácsának első ülése is lezajlott, már ebben az új feladásban, És egy új tárcát is létrehoztak. A lengyel kormány éghajlatpolitikával foglalkozó teljhatalmú megbízottja. Ez a személy lesz felelés minden fajta tevékenységért ezen a területen. A miniszterelnök aláírta a kinevezésemet, én leszek a főtitkár a Környezetvédelmi Minisztériumban és én leszek felelős az éghajlatpolitikáért a lengyel kormányban. Én szerintem ez egy optimális megoldás. Azért gondolom így, mert ha valaki a gazdájává válik ennek a folyamatnak, annak nagyon aktívan kell fellépnie. Kapcsolatot kell tartani az egyezmény titkárságával, illetve azokkal, akik ezeket az eseményeket globális szinten megszervezik. És bizonyára önök is tudják, hogy a belső környezetvédelmi politika nagyon sok időt és energiát emészt fel. Ugyanis Lengyelországban most zajlik a vízügyi politika reformja, ezen kívül a hulladékpolitikát is átalakítjuk idén. Ezen kívül jogszabályokat készítünk elő a palagázzal kapcsolatban, és mindezekkel a belső kérdésekkel Grabowski miniszter úr fog foglalkozni. És ezen kívül lesz valaki, aki a Környezetvédelmi Minisztériumon belül felelős a klímaügyekért, és nekem ettől csak jobb lehetőségeim lesznek, hiszen teljes figyelmemet annak tudom szentelni, hogy az európai és globális vitákban részt vegyek az egyezmény keretein belül, hiszen most mi vagyunk az egész folyamat elnökei is. Szeretném mindenkinek megköszönni a pozitív értékelést, amit a Varsói találkozóról adtak. És szeretném még elmondani azt is, hogy a konferencia előtt Lengyelországot is értékelték, és úgy találták, hogy mi lassítjuk le Európát. Mi vagyunk azok, akik akadályozzuk a teljes folyamatot. De az, hogy 24 órával később zárult le ez a konferencia, mint ahogy azt korábban terveztük, ugyanis egész éjjel tárgyaltunk, le sem hunytuk a szemünket. Azt hiszem, hogy mindez azt bizonyítja, hogy igenis elkötelezettek vagyunk. És Lengyelország arra is elszánta magát, hogy segítse ennek a globális folyamatnak a lezajlását. Szeretnénk mindent lezárni még a Párizsi konferencia előtt. És azt szeretnénk, hogyha a Párizsi megállapodásban már szerepelne ez az új érték is. Azt szeretnénk, hogyha Párizsban megkötött megállapodás majd mind a 194 országra vonatkozna. És ezt az egyezményt ratifikálnia is kell ennek a 194 országnak. Ugyanis szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy milyen rossz tapasztalataink voltak az első kiotói időszakkal. És még ennél is rosszabb eredményt tapasztaltunk a második időszakban. Ebben a második időszakban csak Európa, Ausztrália és néhány EGT ország vett részt. Összességében a globális kibocsátásoknak mindössze 14%-át képviselik ezek az országok. Tehát az a kihívás áll előttünk, hogy a globális kibocsátás 100%-át lefedje ez a megállapodás. Egy úti terv elkészítése a legfőbb kihívásunk. Limában el fog készülni ennek az első tervezete, és dönteni fogunk arról is, hogy hogyan, milyen formában fogjuk benyújtani a javaslatainkat 2015 első negyedévéig. Ekkor kell ugyanis majd megtenni a felajánlásokat, így elég időnk marad arra, hogy előkészítsük a megállapodást. Így lehet majd a Párizsi konferencia egy sikertörténet. Ami pedig az európai eh, napirendet illeti, azt gondolom, hogy meg kellene, hogy kezdjük az együtt gondolkodást arról, hogy Európa hogyan járulhatna hozzá a folyamathoz. Hogyan fog ez majd festeni? El kell gondolkodnunk arról, hogy meddig terjednek az ambícióink, és hogy hogyan kívánjuk teljesíteni azokat hogyan tudnak az egyes tagállamok hozzájárulni a teljes uniós felajánláshoz, ki milyen részben járul majd hozzá. Ezek nagyon fontos kérdések. El kell kezdenünk gondolkodni ezekről a témákról, de szerencsére egy teljes évünk van rá, hiszen csak 2015 első negyedévében kell ténylegesen benyújtanunk a javaslatunkat. arra vonatkozóan is feltetek kérdést, hogy 2020-ig eh, milyen törekvéseink vannak. Ez egy nagyon jó és eh, indokolt kérdés, hiszen a nemzetközi eh, közösség tagjaiként az lenne a legegyszerűbb, hogyha a 2020 utáni politikánkat alkalmaznánk előbb is. A hozzájárulások szintjéről is beszélünk a 2020-ig tartó időszakban, és nagyon is fontos ez a párbeszéd, hiszen a második kiotói folyamatot mindössze 30 ország képviseli, és több mint 160 ország kívülreket a rendszeren. Tehát nagyon is indokolt ez a kérdés. Meg kell kérdeznünk magunktól, hogy nekünk, mint nemzetközi közösségnek van-e valamiféle célunk ezen a területen. Egyetértek önnel, ez egy igen lényeges kérdés. Ezzel kapcsolatban lesz még egy külön találkozó Bondban, az év derekán, és ekkor megpróbálunk erre a kérdésre valamilyen választ találni. És Estrella asszony hozzászólására reagálva elmondanám, hogy én nem értek vele egyet. Ő negatív vumként állította be azt, hogy megváltozott a nyelvezet, a szövegezés, illetve megváltozott a hozzájárulás is. Én ezt nem így látom. A varsói határozat 100%-ig megegyezik a Durbani döntéssel. ez a korábbi határozat azt mondta ki, hogy a megállapodásnak 2015-ben egy új dimenziót kell adni. És ez a megállapodás így már valamennyi országot magában foglalja majd. És a hozzájárulás szó mind a fejlett, mind pedig a fejlődésben lévő országokra vonatkozik. Így tehát ez 100%-ig egybevág a törbeni határozattal. Ha abban állapodunk meg, hogy más szavakat kezdünk használni, attól függően, hogy melyik országcsoportról beszélünk éppen, az azt is jelenteni, hogy a vállalások szintje is eltérő, ez pedig nem lenne összeegyeztethető a dörbeni megállapodás szellemiségével. Ugyanis egy olyan egyezményt kell kialakítanunk, ami mindenkire egyformán vonatkozik. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a szót használjuk itt. Ez betölti a kitűzött feladatát, és nagyon fontos, hogy ezt használjuk, ugyanis egy olyan megállapodást szeretnénk elkészíteni, ami arra ösztönöz országokat, hogy csatlakozzanak hozzá. Nem lehet taszító az országok számára a megállapodás szövege. Lehetne itt szó erdőgazdálkodásról vagy energiapolitikáról, és említhetnénk a megújuló energiaforrásokat is. Szóba kerülhet itt például egy széndiokszid adó, amit a határokon szednének be. Tehát az egyes országok eltérő hozzájárulásai más-más formát ölthetnek. ez nem egy olyan megoldás lesz, ami mindenki számára egyformán megfelelő. Ugyanis lesznek olyan országok, amelyek kétszer akkorák, mint egész Európa, de vannak olyan országok is, amik kisebbek Brüsszelnél is. Tehát nem lehet itt egy egységes megállapodást alkalmazni, mindenkinek más megoldásra van szüksége, és az egyes országokra kell szabni a vállalásokat. Európában 30%-ot vállaltunk, tehát ez a mi ajánlatunk, amit a tárgyalóasztalhoz viszünk. Ha globális szinten sikerül megállapodni, és más fejlett országok is hasonló erőfeszítéseket tesznek, akkor azzal megvalósítjuk a 2007-ben megkötött megállapodást. Valamennyi uniós intézmény erre a 2007-es dokumentumra szokott hivatkozni, tehát azt gondolom, hogy nincs szükség arra, hogy ezt folyton ismételgessük. Ami pedig a hozzájárulásokat illeti, tehát az adaptációs alapot 100 millió eurót sikerült gyűjteni, nem 80 milliót, mint ahogy azt korábban terveztük. És be kell valljam, hogy némelyik egyoldalú finanszírozási megállapodással. Nagyon elégedett vagyok. Az Egyesült Királyság, Norvégia, az Egyesült Államok, Korea, Japán, Svédország, Németország, Finnország és Hollandia. Az ő ajánlataik egészen lenyűgözőek. És mindezek önkéntességen alapuló felajánlások. Ez nagyban segíti a klímapolitika finanszírozási vetületének megvalósulását. És Gyerek úrnak is köszönöm a kérdését. Itt szeretném megjegyezni, hogy a legfontosabb feladatunk a Párizsi megállapodás előkészítő tárgyalásai során az, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy egy harmadik kiotót indítunk el. Ugyanis a kiotói logika értelmében két külön kategória van. Vannak a fejlett országok, és vannak a fejlődő országok. De mi nem a kibocsátás 40%-át szeretnénk lefedni, hanem száz százalékát. A kérdés csak az, hogy hogyan tudunk ilyen módszert, ilyen mechanizmust alkotni. Hogyan tudunk a felek számára nyitott megállapodást teremteni. Ha végigolvassuk az egyezmény szövegét, akkor láthatjuk, hogy ez a való életben gyökerezik, és a fenntartható fejlődésről szóló egyezmény az alapja a célja pedig az, hogy csökkentse vagy szinten tartsa a kibocsátások mértékét. Az egyezmény ezen kívül a fenntartható fejlődést is előkívánja segíteni, illetve szeretne fellépni a szegénység ellen is. Ezek az egyezmény legfontosabb célkitűzései. A megállapodást is úgy kell ezek után megfogalmaznunk, hogy az mind Európa, mind pedig Kiribati, vagy az Egyesült Államok, az Orosz Föderáció, mind pedig Kína, Tuvalu, India és más országok számára is megfelelő legyen. Nagyon nehéz feladat ez. De azt gondolom, hogy kölcsönös bizalom esetén, hogyha bizakodással tudunk egymás felé fordulni, akkor lehetséges a megegyezés. A civil szervezetek szerepe is felmerült Varsóban. A civil szervezetek, szövetségek, klímával foglalkozó szervezetek, ők mind nagyon fontos szerepet játszanak a folyamatban. Ők ugyanis mozgósítják a közvéleményt, és arra ösztönzik a kormányokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a klímaváltozással szemben. Szeretném felhívni arra az önök figyelmét, hogy ezen civil szervezetek és szövetségek egy része a Varsói csúcs találkozót kudarcnak nyilvánította már 24 órával azelőtt, hogy az lezárult volna. A konferencia ugyanis 24 órával később zárult le, mint ahogy azt kezdetben terveztük. Tehát voltak olyan szervezetek, amelyek két nappal azelőtt távoztak, hogy a konferencia lezárult volna, és aztán sajnálkoztak, hogy miért nem mutatunk fel eredményeket. De azt gondolom, hogy ez magától értetődő, így erről most nem is beszélnék többet. Tomajszki úr és az ő kérdése. Azt tudom rá mondani, amit már korábban is elmondtam, amikor ebben a bizottságban tartottam prezentációt. Igen, elsősorban egy globális megállapodás elérésére törekszünk. Ez egy olyan egyezmény lenne, amelyet más fejlett országok is aláírnak és ratifikálnak. Tehát nem csak az uniót és a fejlődő államokat szeretnénk bevonni, hanem más fejlett országokat is. Az az energiapolitika, amit jelenleg is láthatunk, Amerikát is magában foglalja. Az alacsony energiaárak és az ezzel párhuzamos kibocsátás csökkentés inspirációként kell, hogy szolgáljon Európa számára. Az a forradalom, amit ez a változás jelent az Egyesült Államok számára, teljesen függetlenné teszi őket a fosszilis tüzelőanyagok importjától. Ahogy Németország is kinyilvánította, önállónak kell lennünk, függetlenek kell maradnunk, és Amerika pontosan ezt tette. De ezen kívül még két vívmányuk is van. Csökkentették az energiaárakat, és mérsékelték a kibocsátást. Ez ugyanis kétszer olyan magas, mint az Európai Unióé. Elég csak az ipar ági beruházásokra, vagy energiaintenzív ágazatokra gondolni, azt láthatjuk, hogy nem az európai ágazatokba kerülnek a beruházott források, hanem leginkább Ázsiába vagy az Egyesült Államokba. Ami a globális válságot illeti, tudjuk most már, hogy ez nem globális, hanem európai válság. Azt hiszem, hogy ezeket az észrevételeket az ipar részéről nagyon komolyan kell venni. És Sonic úr véleményére is lenne egy válaszom. Nincsenek részletes adataim a tagállamok egyedi kibocsátási, kibocsátásairól, de ezt a kérdést az Európai Bizottsághoz kellene intézni, hiszen ők tudnak friss statisztikákkal szolgálni az egyes tagállamok emisszióira vonatkozóan. És bizonyára ők tudják azt is, hogy hol csökkennek jelenleg a kibocsátások, és hol növekednek. és ezt ők össze, is, össze tudják kötni az egyes államok GDP-ével. Tehát minden ilyen statisztikáért az Európai Bizottsághoz érdemes fordulni. Úgy gondolom, hogy az elmúlt két és két-három év tekintetében nagyon érdekes táptalajt szolgáltathat a vitához egy ilyen statisztika. De nekem sincsenek mélyreható ismereteim ezen a területen, és nem szeretnék most senkit összezavarni. Azt gondolom, az Európai Bizottság független szervként tudna ilyen statisztikákkal szolgálni a legutóbbi két-három évre vonatkozóan. És valóban nagyon érdekes lehet egy ilyen típusú információ. Viszont én most nem kommentálnám ezt az észrevételt, ugyanis ehhez részletes és pontos adatokra van szükség. Köszönöm szépen! Für die, Ausführung, das können wir schnell nachholen. Köszönöm szépen! A 152 terawattórás arányt tudunk és 100 a kőszénégetésben és 116 terawattóra, illetve a barna szénnél 9 terawattóra, 9 terawattóra, vagy csökkent 161 Miközben Németországban ugye az atomerőműveket kikapcsolták a hálózatból szép lassan, tehát a megújuló energiaforrások erősítették ezt meg, de persze a bizottság ezt még kiegészítheti, ha szeretné. Kommission. Európai Bizottság. Thank you and thank you for the opportunity to come. Köszönöm szépen, hogy megkapom a szót. Nos, az éghajlat változást kiváltó gáz kibocsátásról szóló jelentést megvizsgál, amelyet az Európai Környezetvédelmi Ügynökség kiadott. Itt a tizedik oldalon látják az összefoglalást, és az egyes tagállamok emissziós profiljait. Az egyik példa például azt mutatja, hogy Németországban 2010 és 2011 között 2,9%-kal csökkent a széndiokszid kibocsátás. Ezek az adatok mindenki számára hozzáférhetőek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség weboldalán. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk ezt a vitát. Látom, hogy még van egymással miről beszélniük. A mai atmoszférát azonban már nagyon jónak tartjuk, azt mondhatjuk, hogy klímaváltozás történt a szakbizottságban. És hát végezetül az a célunk, hogy 500 millió európainak gazdasági, szociális és persze ökológiai jövője is legyen. Ezért válasz, vállaltuk a munkánkat, a különbségek persze még nagyok, de azon dolgozunk, hogy áthidaljuk őket. Korholecs úr, minden jót kívánok az új munkájába, és persze a trió elnökséghez is. Reméljük Párizsban végezetül, végezetül sikerre visszük a tárgyalásokat, hiszen azt hiszem, hogy a világnak nagyon is szüksége van a megállapodásra, hiszen ha így folytatjuk, mint idáig, akkor 3,7 Celsius fokos célt érünk el, már pedig a közösség, a nemzetközi közösség két Celsius fokos célt tűzött ki maga elé, ezért dolgozunk minnyáján válvetve, éppen ezért köszönöm szépen, hogy ma eljött, és még egyszer mondom, sok sikert és kitartást kívánok önnek az elkövetkező hónapokra. Nos, folytatjuk a munkát. Mégpedig a következő napi rendi pont taglalásával. És az a megtiszteltetés öröm, és öröm ér, hogy csak a kollégákkal, nem Zanoni úr is itt van, Zanoni úr itt van, tehát ilyen módon van egy kolléga, és a többi csak kolléga hölgy, női kolléga, képviselő asszony. Nos, eszmecsere a bizottsággal és az EFSA-val a géntechnológiával módosított állatokról. Ez a témánk, erről fogunk most vitázni, hölgyek és urak együtt. Először Uli urat üdvözlöm az Európai Bizottság részéről, és már is megadom neki a szót, utána pedig az EFSA részéről Elizabeth Wigman kapszót. Először tehát Pulé úr kapszót, parancsoljon Pulé úr. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Köszönöm, elnök úr. Az a téma, amiről önök itt ma vitatkozni kívántak, valóban egy fontos téma. Részben a politikai jellege miatt, de a tudományos jelleg miatt is. Az Európai Unióban inkább ahhoz vagyunk szokva, hogy növényeket, növényi terményeket hagyunk jóvá. Az, hogy az állatokkal is gond van, az egy viszonylag új jelenség, erről is majd mindjárt beszélni fogok. De érdemes tudni, hogy az Egyesült Államok már néhány évvel ezelőtt kifejlesztett egy olyan génmódosított lazacot, ami kétszer gyorsabban nő fel, mint egy átlagos lazac. és az FDA, tehát az Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatóság értékelte a kockázatokat egészségügyi szempontból, hogy milyen hatással van ezzel az fajta az emberi, az állati egészségre, illetve a környezetre. És az FDA több véleményt is kibocsátott ebben a témában. A lazacok mindazonáltal még nem kerültek ki az amerikai piacra. Kanadában és az Egyesült Államokban nevelték őket, majd pedig a Panama mellett nőttek fel. Ezzel párhuzamosan az alaszkai vadlazacok, amelyeket konzervé dolgoznak fel, többségben vannak, és viszonylag kevés tenyésztett lazac van a piacon. Ez vagy Norvégiából, vagy pedig Chiléből kerül általában az uniós piacokra. De most egy kicsi előre kellett szaladnunk, ugyanis hivatalos megkeresést kaptunk. Az a, fel, az a kérdés érkezett hozzánk, hogy ezeket a lazacokat beengedhetjük az uniós piacra, vagy pedig nevelhetünk-e ilyen lazacokat az Európai Unióban mostanáig nem kaptunk semmilyen felkérést, sem az importra, sem pedig a tenyésztésre, de egy tudományos ügynökség, az EFSA arra kért minket, hogy hozzuk létre azokat a data requirementeket, vagyis adatkövetelményeket, amelyek meghatározzák, hogyha valaki egyszer engedélyt kér az uniós közösségben erre, akkor legyen mi alapján benyújtani az igényt az EFSA-nak. Most itt van velünk az EFSA képviselője, a hölgy a bal oldalamon, és ha szeretnék, akkor ő el tudja szükség esetén magyarázni a helyzetet. Velünk van a kutatási főigazgatóság egy tagja is. Most éppen nem látom, de ott is van. És ő foglalkozik a Pegasus programmal. Ezzel kapcsolatban is feltett ön egy kérdést, és hogyha kell, akkor erről tud bővebben beszélni. De ha engedi elnök úr, akkor az EFSA munkatársát kérném meg, hogy mondja el, miket követelnek meg egy benyújtandó akta esetében. Köszönjük szépen. A bizottság magyarázatát is bölcs dolgot mondott, itt az EFSA adjuk meg neki a szót, egy Malasszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidre foghatom magamat, hiszen nincs sok időnk. Az EFSA két iránymutató dokumentumot adott ki, az egyik az élelmiszer és a, a állattakarmány, valamint az állategészségügyi kockázatokat veszi fel, másrészt pedig a környezeti hatásokat veszi figyelembe. Az elvek, az iránymutatási dokumentumok elvei ugyanazok, amelyeket a GM növények esetében is követünk, tehát komparatív megközelítést alkalmazunk, összehasonlítjuk a genetikailag módosított állatot egy nem módosított állattal. És végigvesszük azokat a lépéseket, amelyeket a GM növényeknél is végrehajtunk. Tehát a módosítás molekuláris sajátosságait megvizsgáljuk, komparatív kockázatelemzést hajtunk végre, fenotipikus adatait nézzük meg az állatnak, az egészségügyi státusát, a jóléti státusát, a hormonális státusát vizsgáljuk meg, a különböző szervek eh, és szövetek eh, állapotát, függően ugye a modifikációtól, a módosítástól, és ezen átfogó adatcsomag eredménye fog arra utalást tenni, hogy milyen toxikológiai, vagy nutrisz, vagy táplálás tudomány, kutatásokat kell végrehajtani. És az állat egészségügyi és jóléti adatokat már a GM állat fejlesztési stádiumában biztosítani kell, tehát már a laboratóriumban, a megszületése előtt, aztán az állat élete alatt a laborban a viselkedésére vonatkozó adatokat is be kell gyűjteni. Aztán van egy kontroll csoport egy féltermészetes környezetben, és látni kell, hogy itt a különböző feltételekhez hogyan igazodik az, az állat és a harmadik eh, szinten pedig különböző managed farming conditionek között, tehát igazgatott, felügyelt eh, állattartási feltételek között vizsgáljuk meg a gémódosított állam viselkedését, és ezek az adatcsomagok becsatlakozásra, becsatolásra kerülnek a központi adat eh, csomagba, és ezen adatok alapján ítéli meg az EFSA a helyzetet. Ennyit általánosságban, specifikus kérdésük van, örömmel megválaszolom ezeket. Köszönöm szépen. Másik főigazgatóságtól, a kutatási főigazgatóságtól, már úgyis említették önöket. A prezentációt megtekinthetik a weblapunkon, a honlapunkon is, akik az interneten követik az ülésünket, azok is ezt megtehetik. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy a Pegasus Pegasus projektről és a legfontosabb eredményekről beszélhetek. Ahogyan ön is mondta, a szlájdok rendelkezésre állnak, én csak néhány részletre fogok kitérni inkább összegző módon, mert kevés az időnk. A Pegasus projekt egy kis projekt, amely pénzügyi támogatást kapott a hetes kutatási keretprogramból két éves időtartamra, 2009. augusztusától 2011. júliusáig, tehát most arra már lezárult ez a projekt. A projekt tulajdonképpen egy koordinációs program volt, azaz nem végeztek laboratóriumi vizsgálatokat gémmódosított állatokon, hanem elsősorban társadalmi, gazdasági szempontokat vizsgáltak a GM állatokkal kapcsolatban. Van egy honlap, ahol nagyon sok dokumentumot megtalálnak, nem az összes a projekttel kapcsolatos dokumentum található meg a honlapon, de azok, amelyek már nyilvánosságra hoztatók, azok igen, és a többihez kérésre biztosítunk hozzáférést. Ezt a projektet a munkaprogramban megadott téma alapján választottuk ki. Ez a téma a, az egészségügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóság feladat körébe tartozott, a DJ Sankó néhány eh, találkozott is tartott ezzel a projekttel kapcsolatban. Tehát a GMO-k eh, társadalmi gazdaság és néhány politikai szempontjával foglalkozott ez a eh, projekt, bizonyos fokig a munka, az értékelés részét jelentették jogi kérdések is, de itt is elsősorban a társadalmi gazdasági szempontból, tehát a, itt a fogyasztópolitikát érintettük. Néhány szót a projektről. Tartottunk néhány szemináriumot az érintettekkel, hogy megismerkedjünk az aggályokkal. Négy ilyen szeminárium volt, a projekt időtartam alatt eh, Németországban, Norvégiában és az Egyesült Királyságban. Az első workshopot Brüsszelben tartották meg. Ezen részt vettek eh, a több EU-s szakpolitikát képviselő személyek. Azután Indiában volt egy workshop, ott az EU kívüli eh, szempontokból vizsgálódtak a résztvevők. Németországban az érintettek szakpolitikai prioritásait beszélték meg, módszereket mutatták be. Egyesült Királyságban és Olaszországban pedig 2012-ben polgárok bevonásával volt még két szeminárium. Mik a legfontosabb eredmények, következtetések vagy ajánlások? Egy kulcsfontosságú elem az, hogy a GM állatokat esetenként kell értékelni, megvizsgálni, hiszen az ilyen állatokkal kapcsolatban beadott forgalmazási kérelmek más és más etikai és egyéb szempontok alapján kerülnek elbírálásra. Azután folyik kutatás a GM állatokkal kapcsolatban, és a potenciális, potenciális hatások vizsgálatával kapcsolatban. Itt egyszerre kell figyelembe venni az európai polgárok preferenciáit. Címkézés, nyomonkövethetőség, szintén fontos kérdések, élelmiszerekkel kapcsolatban minden régióban, ahol rendelkezésre álltak adatok, az adatokat ebből a szempontból vizsgálták. A fogyasztók részéről hangoztatott etikai aggályok, ugye ez, ez semmi új nincs a biotechnológia, mezőgazdaság területén, de az állati jólét talán új szempont és ezzel kapcsolatban is vannak etikai aggályok. Ugye ez nem természetes dolognak tekintik, kísértjük az Istent, a természetet, mondják sokan. Azután a komercializálódás veszélye a GM állatok a kapcsolatban, mindezeket az etikai kérdéseket értékelni kell, figyelembe kell venni. A a GM állatokból elrejtett élelmiszereket pedig valóban a fogyasztók szempontjából kell megvizsgálni esetenként, ahogyan mondtam, hiszen a különböző eh, kérelmek kapcsán más és más szempontok merülnek fel. Ennek a projektnek a keretében a biogazdálkodás szempontjaiból is vizsgáltuk, tehát nem csak az élelmiszer, élelmiszer előállítás szempontjából vizsgáltuk az ilyen GM állatokat. A kereskedelmi hasznosítás kapcsán figyelembe kell venni az egész európai jogszabályi környezetet, mégpedig nemzetközi eh, jogi környezettel összevetve. Egy másik fontos ajánlás az volt, hogy értékelnünk kell a, hasz, az emberek által érzékelt előnyöket is, tehát ne csak a kockázatokról beszéljünk, az egészség, társadalmi, gazdasági, környezet, ezeket is meg kell vizsgálni és bizonyos fokig költség-haszon elemzésre alapuló párbeszédet is kell folytatni a fogyasztókkal, ezeket a szempontokat is meg kell vizsgálni, hogyha felmerül annak a lehetősége, hogy GM állatok kerülnek a piacra, és a fogyasztókat nem győzték meg az érvek, és az újszerű élelmiszerek, illetve szembeállítva a hagyományos élelmiszerekkel dilemmájára még keressük a válaszokat. Köszönöm szépen! Nem tudom, hogy Linda McEwen kíván-e, ugye tőle származik a szóbeli kérdés, nem tudom, hogy most akarsz beszélni, vagy a végén, most. Parancsolj, Linda. Köszönöm, Henrik, úr, sajnos el kell mennem ötkor, illetve háromnegyed, öt előtt öt perccel, hogy ha azarok érni Dél-Angliába, akkor el kell érnem a vonatot ahhoz, hogy elérjek egy másik vonatot. Köszönöm Putler úrnak a bizottság képviselőinek, hogy eljöttek ide, és a GM állatokról előadást tartottak. Hétfőn a brit sajtóban megjelent eh, az, hogy eh, a kereskedelmi forgalmazásra megkapták az engedélyt eh, ezek a lazacok, amiket Panamában eh, tenyésztettek, tehát hogy megkapták az engedélyt, és idézik a kanadai kormányt, ahol is azt mondták, hogy megengedték, hogy ez megtörténjen, de ugyanakkor azt mondják, hogy ez a GM hal nagy veszélyt jelent, és a szóvivő elismerte azt, hogy Kanadában ezt a GM lazacot nem forgalmazzák, nyilván mert az FDA betiltotta Amerikában, tehát ugye a kanadaiak azt mondják, hogy jó, mi engedélyezünk, csak hozzánk ne, nem engedjük be ezeket a GM lazacokat, mármint Kanadába. Értem, hogy az EFSA elvégezte a munkáját, és örülök annak, hogy beszélünk arról is, hogy előnyöket is érzékelünk el a kockázatok mellett. Itt a klónozásról már sok szó esett, és sokat beszélünk az élelmiszer biztonságról, hogy az élelmiszer vajon biztonságos-e, az EFSA ehhez ragaszkodik, és azt hiszem, hogy ugyanúgy, mint a klónozott állatok esetében a fogyasztók aggájait, etikai aggájait sokszor nem vesszük figyelembe. Ez is kapcsolódik az élelmiszer biztonsághoz nem gondolom azt, hogy elpusztulok, akkor a GM élelmiszert teszem, erre nincs bizonyíték, de nem vagyok meggyőződve arról, hogyha mondjuk génmódosított növényeket termesztünk, akkor annak milyen következményei lehetnek. Tudunk már a e, tudományból is vannak példák, hogy Indiába a rovarírtók e, alkalmazását, ez hogyan befolyásolta. Hát nem csak a biztonság kérdésekkel foglalkoznak, hanem szélesebb értelemben társadalmi és etikai kérdésekkel is. bizottság tól mindig is azt kérdezik, hogy mit nyernek mindebből a fogyasztók. Mondjuk összehasonlítva azzal, hogy esetleg milyen veszteségeket kell elkönyvelnünk. Ugye a klónozással kapcsolatban ez az ügy az EU-ban az etikai bizottság elé került, és ez a bizottság nemet mondott erre, mivel az etikai aggályok olyan súlyosak voltak, hogy bekerült volna az élelmiszer láncba. Tehát nem csak az élelmiszer biztonsággal kell foglalkoznunk, ennél többről van szó. a közvélemény, az emberek máshogy értékelik azt a GM állatot, amelyből élelmiszer készül, illetve amelyeket kutatási célra használnak csak fel. Tudom, hogy folynak kutatások, GM genetikai módosított embriókkal, ugye mondjuk egy kis pici eh, halacska, amely eh, akár a legsúlyosabb eh, emberi, embert károsító betegség meggyógyításában is segíthet, hogyha ez a kutatás sikeres lesz, vagy hogyha már hallottunk arról, hogy milyen módosított hosszabb lábú, vagy rövidebb kezű, vagy akár milyen állatokat próbálnak kitenyészteni, hát az ne keverjük össze ezt a két dolgot, a kutatást, illetve az élelmiszer előállítást de mindenképpen nagy vitára van szükség az egész közvélemény bevonásával. Ezt nem csak néhány szakmai bizottságnak kell megvitatni ezeket a kérdéseket. Ennek a parlamentnek és a következő parlamentnek is újra és újra még elő kell venni ezt a kérdést. Köszönöm szépen, Linda McEwen. Akkor Pilar Ayuso kollega, ő a kapcsolattartónk az EFSA-hoz, utána a Rosbach, Karl Schlüter, és utána Liotárt kolléganő is parancsoljanak. Köszönöm, elnök úr. És szeretnék én is köszönetet mondani az EFSA-nak és a bizottságnak azért, hogy eljöttek, hogy beszéljenek velünk erről az igen fontos témáról. Teljesen értem azt, hogy az EFSA most úgy nyilatkozott, hogy ezek hogy meg kell határozni, hogy ezek az állatok biztonságosak-e, és megfelelnek-e az élelmiszerbiztonsági követelményeknek. De azért az is fontos, hogy a fogyasztó szereti-e ezeket a termékeket, vagy sem. Ez a kérdés két külön vitát is megérne de mi az, amit valójában vizsgálnunk kellene? Hogyha bármilyen génmódosított élelmiszer megfelel az élelmiszerbiztonsági eljárásoknak, onnantól kezdve a fogyasztónak kell döntenie, és nekünk politikusokként szintén döntenünk kell, ahogy ezt tettük a klónozott állatok esetében is. lehetne egy nyomonkövetési rendszert bevezetni a génmódosított állatok esetében, és ez egy viszonylag egyszerűen megvalósítható intézkedés lenne. A klónozott állatok esetében ez egyszerű volt, hiszen azonosak genetikailag azzal az állattal, amelyből klónozták őket. Tehát még ha meg is felelnek az élelmiszerbiztonsági követelményeknek, akkor is fennáll egy veszély, amit egyébként az EFSA egyszerűsíthet számunkra. Meg kell határoznunk, hogy meddig biztonságosak ezek a termények, és hogy hol válnak el más termékektől. Köszönöm szépen. Karl Schlüter megkapja a szót és Anna Rosbach eh, hozzászólását eh, felcserélte, ezért hálát érdemel. Nekem még minden előtt kell elmennem, köszönöm szépen. Eh, tehát sajnos fizikailag már nem leszek jelen, amikor a választ ön elmondja, de azért mégis egy kérdést föl, szeretnék föltenni. Tehát kért érintettek eh, már Spanyolországban a, a eh, seen the approval in Canada for the um, Muslinszával kapcsolatban már megszületett egy engedély, aztán hallottunk a eh, lazac lárvákról, és lehet, hogy még más állatokkal kapcsolatban is benyújtanak kérelmeket. Nem tudom, hogy mi a cél ezzel. Mondjuk el tudom képzelni, hogyha több tejet akarunk, vagy hogy gyorsabban nőjön az állat, de ennek az állategészségére nincs hatása. Furcsa, hogy genetikai módo, azért módosítunk géntechnológiával állatokat, hogy de milyen, mi, hogy ebből nekik legyen hasznuk? Lehet, hogy itt néhány extrém elem példát fel lehetne sorolni európai jövője eh, szempontjából, hogyha az Euróbarométer felmérését nézzük, az emberek egyszerűen nem akarnak génmódosított eh, élelmiszer. Tehát ez nem az emberek érdeke, nem az állatok érdeke, egyáltalán egyedül csak a vállalatoknak lehet ez az érdeke, ez az egész eh, genetikai módosítás. Ugye az élelmiszerláncba vetett bizalom, környezeti igények, élelmiszerbiztonság, illetve a gazdák és a vállalatok közötti kapcsolat is fontos kérdések, hogyha a gazdának a szabadalmaztatás miatt minden egyes alkalommal meg kell vásárolnia a GM cégektől a szaporító anyagot, az neki sem jó. De az Európai Unió etikai, morális okok miatt döntött, úgyhogy bizonyos technológiákra nemet mond. Vannak országok, amelyek nem akarják atombombát előállítani, mások bizonyos technológiákat nem akarnak alkalmazni. Szerintem ez egy világos példa, amikor a haszon az nagyon bizonytalan, nagyon ritka, vagy esetleges, viszont nagyon nagyok a társadalmi költségek. Tehát azt mondanám, hogy nem, mondjunk erre nemet, nem kell ez Európának. És hogyha fel tudnak mutatni valami jó példát, amikor tényleg mondjuk szükség van egy emberi gyógyszer előállítására, akkor ez lehet igazolható. De az élelmiszer előállítással kapcsolatban semmi nincs, ami ezt indokolná, hogy legyen ilyen GM alapú élelmiszer. És még egy dolog. Hogyan tudná biztosítani azt, hogy a hosszú távú hatásokat, akár nagyobb állatestáltról, akár rováról van szó az engedély kapcsán, tehát hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy miután nem tudjuk a hosszú távú hatásokat még úgy kiértékelni, mint egy növény esetében, akkor hogyan lehet eldönteni, hogy ez biztonságos? És emellett mondtam, itt vannak a morális, etikai szempontok, és a, mindaz a kár, ami a gazdákat érni. Most sajnos el kell mennem, de később majd meghallgatom, hogy ön mit válaszolt. Good. Rendben van. Köszönhetően a modern technológiának jó utat kívánok neked. Äh, Anna Rosbach, Corinne Page und... Anna Rosbach és a többiek. Köszönöm szépen, Dánul fogok beszélni. Schlüter kollégam a kockázatokról beszélt, én pedig a gyakorlati szempontokat szeretnék felvetni. Jelesül, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy a halak, a GM módosított halak, a GM halak nem fertőzik meg génállományukkal a többi halat, a halállományt. Egy halmedencében, ahol tartják ezeket a hallakat, fennállhat a veszélye annak, hogy megfertőzik egymást, megtermékenyítik egymás ikráját. És ilyen módon a génmódosított lazacok, amelyek nagyobbak, erősebbek, gyorsabbak, lenyomhatják úgymond a természetes lazacokat. Kérdem én, milyen előnye volna ennek a génmódosításnak, hiszen a észak-amerikai génmódosítási kísérletek kihatással vannak az egész világra. Nagyon sok hal Kanadából érkezik a piacunkra, és éppen ezért tudnunk kell, hogy ezek gémódosított halak-e vagy nem. És kérdezem az EFSA képviselőjét, hogy vannak olyan más államok is, amelyeket esetleg eh, módosítani lehet? Oszbach asszony, aztán a többiek. Köszönöm szépen, köszönöm a bizottságnak is, és az EFSA-nak, hogy eljöttek. Egyetértek a kollégákkal javarészt azzal, amit mondta, különösen Slüter kollégával, hiszen a kockázatokat kell elemezni, de mielőtt elemezünk őket, előtte kezelni kell tudni a kockázatokat. De még inkább fel kell tenni a kérdést, hogy mi értem, mi, mi haszna van a gémódosított állatoknak? Hogyha továbbra is ilyen fenntartható és abszurd táplálkozási szokásokat akarunk fenntartani, úgy, hogy az állatok jólétére fityet hányunk, úgy, hogy mondjuk még több proteint, még több egy állat, ilyen állatokat akarunk tenyészteni, hát én nem tudom, hogy ez járható út Meg kell kérdezni tehát, hogy milyen érdeket szolgál ez, milyen célja mindennek. Ez az alapvető kérdés, melyet fel kell tenni. Persze érdekes ez, érdekes erről hallani, de mégiscsak a kollégák már korábban elmondták, egy, meg kellene vizsgálni, hogy Európában a fogyasztó szeretne -e génmódosított állatokat fogyasztani. Biztos vagyok benne, hogy 98%-ban azt fogják válaszolni, nem. Nem hiszem, hogy ilyen hatalmas nagy kereslet mutatkozna génmódosított állatok iránt a piacon. Nem tudjuk, milyen kockázatokkal jár ez hosszú távú tanulmányokra volna szükség, mert pedig ezek nem állnak rendelkezésre. Ráadásul veszélyeztetjük a biológiai sokszínűséget, hiszen ezeket a tenyésztett eh, lazacokat öm, bezárják, eh, és azt gondolhatnánk, hogy ez így marad, de tudjuk, hogy a természet ennél nagyobb, hatalmasabb, és előbb-utóbb kiszabadulnak ezek a lazacok, és kihatással lesznek a lazac állama, lazacok génállományára. Ráadásul a rovarok, rovarokat is génmódosítani akarnak. De hát kérdezem én is, hogy miért. Ráadásul felmerül itt az állatjólét kérdésem. Jól van, legyenek ezek nagyobb eh, vagy eh, hízottabb lazacok, de hát nem kell ezeknek hízottabbnak lenni, és ugyanez vonatkozik a többi állatra is. Egész egyszerűen az erkölcs, az etika határait feszegetjük. Tehát nem csak a kockázat kezelésének kérdését veti ez fel, amely a politikusok térfelére tereli a labdát, nekünk kell szabályozásokat hozni, hanem igazából egy etikai kérdést is felvetez. Nem tudom, hogy milyen célja van annak, hogyha a fogyasztók kevésbé bíznak az élelmiszerláncban. És még egyszer megismétlem, azt gondolom, hogy hasznos volna és célra vezető volna, hogyha egész egyszerűen az egész gondolatot egy jó nagy páncélszekrénybe zárnánk, a kulcsot pedig egy mély kútba ejtenénk bele. Köszönöm szépen. Liotár asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Senkit nem lep meg nyilván, ha azt mondom, hogy nem támogatom a genetikai módosítást, és itt nem csak etikai kérdések merülnek fel, a genetikailag módosított növények esetében, hanem a környezet, a biodiverzitás, az állatok és az emberek egészsége, ezek is felvetődnek. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt mondták, hogy csak az élelmiszer biztonság ellenőrzése az abszolút nem elég és most a növények mellett megvan már a technológia arra is, hogy az állatok génállományát is módosítsuk, kinyílt ez az ajtó, de még nincs sok ismert adat. És azok az adatok, amelyeket ismerjük, ismerünk, arra utalnak, hogy aránytalanul nagyon sok szenvedést okoz ez az állatoknak. A Lisszaboni Szerződés 13. cikkében azt olvashatjuk, hogy az európai szakpolitika kialakításakor figyelembe kell venni az állatjólétet, a közvélemény is ezt akarja egyre inkább, és a genetikai módosítás állatok esetében ezzel gyökeresen szembe megy és felvetődik, hogy mi mindennek az előnye. Az egyik nagy előny jelen pillanatban, amit eh, emlegetnek, eh, az az, hogy a genetikai módosít fogyasztott állatok alkalmazása megnöveli a betegségekkel szembeni rezisztenciát. Hát ez csak a szimptomák elleni, a tünetek elleni küzdelem, ahelyett, hogy a betegségek okával foglalkozzunk. Itt az intenzív állattartók megpróbálják eh, elinnoválni a, a problémát, és eh, erre jobban oda kell figyelni. Az, hogy most eh, esetleg kis megszöknek ezek a gémódosított lazacok, és ez hogyan fogja be, meg, károsan befolyásolni a biodiverzitás, erről a kollégám beszélt. Az efsa hogy is a bizottsághoz fordulok. Először is az EFSA-nak köszönöm ezt a nagyon alapos jelentést. Talán még arról is tudnának beszélni, hogy a hosszú távú hatásokat, tehát a környezetre, állatra, az emberekre, állatok és az emberek egészségére gyakorolt hosszú távú hatásokat hogyan kívánják megvizsgálni. És készülete vizsgálat terveznek-e a e, genetikailag manipulált, én még mindig ezt a szót használom, e, állatok esetében a e, tűn, tünetek kezelésére, és milyen hatáskörű van önnek a ezen a területen. A bizottsághoz fordulva a, genetik, a transatlanti kereskedelmi partnerség keretében milyen megállapodások születtek ezen a területen. A Szankó főigazgatóság mindent meg akar tenni annak érdekében, hogy szembe menjen a genetikai módosítással, és vagy most milyen irányba halad, mert nagyon fontos ugyan, ugyanúgy fellépnünk, mint ahogy a klónozott állatok esetében megtörtént. Köszönöm szépen, Pilar Ayuso. Sí, muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel kevesen vagyunk, megengedtem magamnak azt a luxust, hogy ismét szót kérjek. Én kezdetben nem tudok még túl sokat erről a témáról, ezért én csak annyit szeretnék, hogy az emberek szabadon dönthessenek, és semmit ne erőltessenek rájuk bármiféle keresztezésnél vagy hibridizációnál valamiféle génmódosítás történik. Tehát ez már a természetben is jelen van. Nem csak a laboratóriumi manipulációban. Vannak olyanok, akik zsigerileg ellenzik a génmódosítást, de vannak olyan módosítások, amiknek nincsen semmilyen hátrányuk, és csak arra szolgálnak, hogy valamilyen betegséget kizárjanak. És vannak olyan génmódosított fajok, amelyek terméketlenné váltak, és így juthatunk el olyan fajokig, amelyek utána például a muslincák megtámadják a gyümölcsöket, és nem lehet ellenük védekezni szerekkel sem. Ezért nagyon szigorúnak kell lennünk, függetlenül minden egyéb körülménytől, gondoskodnunk kell arról, hogy az emberi egészségre ne legyenek károsak ezek a módosított fajok. Hogyha a génmódosított termények károsítják az egészséget, akkor természetesen a fogyasztók is meg fogják hozni a maguk döntését. Én csak annak a biztonságát szeretném, hogy a fogyasztók tudhassák, hogy gémódosított termékről van szó, vagy pedig nem. És utána nekik kell eldönteniük, hogy mi az, aminek ők alávetik magukat, mi az, ami, amit inkább nem fogyasztanak. Én csak azt szeretném, hogyha tudományosan meg lenne alapozva minden döntésünk. Hag. Köszönöm, megadom a következő felszólalónak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy észrevételt, illetve egy kérdést szeretnék feltenni. Beszéltünk a transatlanti partnerségről és nem olyan régen itt a szakbizottságunkban egy olyan javaslattal foglalkoztunk, amely arra vonatkozott, hogy a tejsavat használjuk föl különböző állati részek, illetve tárgyak fertőtlenítésére, és ez befolyásolta a transatlanti kereskedelmet. Na hát én nem tudom elképzelni, hogy én olyan intézkedések, hogy olyan biztonsági intézkedéseket lehetne hozni, hogy megakadályozzuk azt, hogy a gén módosított állatok génállománya befolyásolja a vadon élő állatokét. Ezt nem lehet megoldani. Ezen felül egy további szempont is van, mégpedig a gén, azt szokták mondani, hogy a génmódosított élőlények a patogénekkel szemben rezisztensebbek. Azért, mert közös patogén van bennük. Hát képzeljék el, hogy van mondjuk egy olyan állat, amely az ekoplazma bovival szemben rezisztensebb. Mit jelentene ez ránk nézve? Milyen kihatással volna ez a mi emberi egészségünkre? Hát szörnyű hogy belegondolni is. Azután van itt még egy kérdés, mégpedig, hogy a bizottság a transgén állatokat másként kezelie. Azok ezek az állatok, amelyekben más gének találhatók, mint a biológiai faj génállománya. és hogyan kezeli azokat az organizmusokat, amelyekben a normális tenyésztés során csak felgyorsítják eh, a gének átalakulását. Mondjuk, hogy valamilyen gént blokkolnak, vagy pedig az állatra jellemző géntípust eh, megerősítik. Ez lett volna a kérdésem. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pavel Koch a koordinátorok ma reggel egyébként erről tájékoztatni szeretném önöket, hogy mi az MV szakbizottság részéről két embert nevezünk ki, a két nagy frakció képviselőjét, akik a TIP irányító bizottságában jelen lesznek, és követni fogják a tárgyalásokat, bennünket pedig tájékoztatnak. koordinátorokat is tájékoztatják, ilyen módon nyomon követjük, hogy mi történik itt a tépben. Hiszen van egy-két kollega a parlamentben, akik azt kérdezik maguktól, hogy mit jelent az európai jogszabályok és az európai öm, normák tekintetében mindaz, amiről a TTIP-ben tárgyalnak, a transatlanti szabadkereskedelmi megállapodás keretében. Poli úr, parancsoljon először jönni a szó. Merci beaucoup, monsieur le président. Si... Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedik, akkor azzal kezdeném, hogy először válaszolok, aztán pedig Rönymer asszony elmondja az EFSA, EFSA az intézet kérdésekre való válaszokat. Én öt pontba szedtem össze a saját hozzászólásomat. Először is a feltételezett előnyökről. A lazac, amelyet az Egyesült Államokban kitenyésztettek, de tudják ezt önök is, hogy nem Amerikában nevelik ezeket a halakat, az ikrákat Kanadában keltetik ki, aztán pedig maguk a halak Panamában nevelkednek fel. Tehát ezek a halak kétszer olyan gyorsan nőnek, mint a hagyományos lazacok. A bizottság egyáltalán nem tud arra vonatkozóan információt adni, hogy kétszer olyan olcsó lesz -e ez a lazac, Eh, tehát nem tudjuk, mivel még nincsen piacon ez a termék. De körülbelül ugyanannyi eh, táplálékra van eh, szüksége egy halnak így is, ezért valószínűsítjük, hogy pénzügyi előnyök is vannak a háttérben, de ezt nem tudjuk. Ami a többi állatot illeti, valóban itt van a muslinca, amivel kapcsolatban Spanyolország indított egy kutatóprogramot. Ez az olivát támadja meg ez a légyfajta. És vannak bizonyos más rovarfajok is, amelyeket kobalt alapú radioaktív anyaggal kezelnek azért, hogy sterillé váljanak. Ezek az ivartalanított hím legyek ugyan képesek megtermékenyíteni a, a nőstényeket, de azok nem fognak utódokat világra hozni. Ezt már 30-40 éve gyakorolják, tehát radioaktív anyagokkal kezelik ezeket a rovarokat. Az olivát megtámadó legyek esetében az történik, hogy amikor a hímeket így kezelik, akkor a, a nősténynek természetesen nem lesznek megtermékenyített petéi, és nem lesznek ebből a kapcsolatból lárvák. De ez itt egy rovarírtási kérdés még nem fejeződött be az ezzel kapcsolatos vizsgálat. Spanyolországnak még széleskörű tapasztalatokat kell szereznie ahhoz, hogy ellenőrizni tudja, hogy milyen előnyökkel jár ez a technika. És gondoskodni kell arról, hogy biztosan ne legyenek káros következmények más rovarfajokra, legyekre vonatkozóan. Vannak olyan genetikailag módosított baktériumok is, amik, amelyek gyógyhatású anyagokat állítanak elő, és ez is vitát gerjeszt, ugyanis olyan hatóanyagokat állítanak elő, amelyekkel embereket lehet kezelni. És olyan hormonokat is lehet így előállítani, mint például inzulint, és ez jobb megoldás, mint a vágóhidról begyűjteni az inzulint, ami esetleg fertőzött lehet. És az olyan állatok, mint például a betegségeknek ellenálló sertések, az intenzív gazdálkodás keretében is kedvezőbbek, hiszen a, még a tenyésztett vaddisznók is érzékenyek egyes sertésbetegségekre. De jelenleg ilyen felkérés nem érkezett hozzánk. A második kérdés az etika. A 2001-es irányelv vagy a 2009-es rendelet tartalmaz egy olyan preambulum bekezdést, ami segíthet megoldani ezeket az etikai problémákat. De az etika egy olyan dolog, amit csak nagyon óvatosan szabad megváltoztatni. A Pegasus programból tudhatják már önök is, hogy az Európai Etikai Bizottság véleményét ki kell kérni egyes esetekben. 1996-ban ők már megnyilatkoztak a génmódosított organizmusokkal kapcsolatban. De ott de itt most állatokról van szó, konkrétan lazacról, amit emberi fogyasztásra szánnak. Tehát itt most nem zárhatjuk ki ennek a bizottságnak a véleményét. A harmadik pont, amiről szeretnék beszélni, az a kockázat. Elsősorban természetesen egészségügyi kockázatokról van szó. Erre való az EFSA. Az élelmiszer biztonsági kockázatot szintén az EFSA feladata felbecsülni, de természetesen az állatok esetében minden attól függő, hogy hogyan nevelik fel és dolgozzák fel ezeket az állatokat. A Panamában nevelt lazacok esetében felmerült, hogy nem a nyílt tengeren nőttek fel, ahogy azt a lazacok természetes nevelkedése esetén megszoktuk, hanem medencékben tenyésztették őket. ugyanis hogyha a nyílt tengeren egy ketrecben nevelnék őket, akkor a lazacok ki tudják szakítani a hálót, és el tudnak menekülni. Ezért tehát nem így tenyésztették őket. És ezért előfordulhat, hogy a vadon nevelkedő példányokat is megfertőzhetik esetleg az újfajta lazacok, ezért úgy döntöttek, hogy nem a tengeren, hanem medencékben nevelik a lazacokat, megfelelő szűrés és víztisztítás mellett. Itt van aztán természetesen az állatjólét kérdése. Ez is egy igen fontos téma. A tenyésztett lazacok akár génmódosítottak, akár nem, bizonyos állatjóléti intézkedések hatája alá tartoznak. És azt mondom, hogy ha esetleg a tenyésztés az Európai Unióban is lehetségessé válna, akkor természetesen ezeket is tiszteletbe kéne tartani. A negyedik pont, amiről szó volt, az a fogyasztók választási joga. Természetesen itt először is egy politikai döntést kell meghoznunk. A bizottság, ahogy azt a biztosunk is már elmondta, mi nem támogatjuk és nem is ellenezzük a génmódosítást. Mi csak követjük a tanács és a parlament által megalkotott jogszabályt. De egy politikai döntés az, hogy betiltsuk a génmódosított fajokat. Hogyha a bizottság javasolná a génmódosított fajok teljes betiltását állatok esetében, és ezt a másik két intézmény elfogadja, onnantól kezdve természetesen ezt nekünk végre is kellene hajtanunk. De az irányelvből és a rendeletből az az elv következik, hogy egy állat, egy génmódosított állat nem lehet tilos termék, de természetesen kell egy megfelelő címke, ami tájékoztatja erről a fogyasztót és minden olyan termék, ami ebből a gémmódosított lazacból készül, azt szintén meg kell jelölni. Tehát nem csak magát a lazac húsát, hanem az olajokat, a hallisztet, amit esetleg takarmányokhoz használnak fel, és így tovább. Tehát mindezeket megfelelően fel kell címkézni, akár csak a növényi eredetű termékek esetében. És így érhetjük el azt, hogy a fogyasztó tudatosan választhasson. Az ötödik pont, amire kitérnék, az Egyesült Államokkal való kapcsolat a TTIP tárgyalások keretében. Barroso elnök nagyon egyértelműen kimondta a tárgyalások megnyitásakor, néhány hónappal ezelőtt, hogy az Európai Unió számára és az Egyesült Államok számára az fel sem merül, hogy közösségi szinten arról beszéljenek, hogy a génmódosított termékek ellen védekezni kéne. Természetesen információt cserélünk, az EFSA értékeléseket végez, mi pedig döntést hozunk arról, hogy jóvá hagyunk-e valamit vagy sem. De itt nem arról tárgyalunk, hogy megváltozna a mi közösségi szabályozásunk, tehát ez a híres rendelet és irányelv, ez nem fog megváltozni a TTIP keretében sem. Ez egy tabu a tárgyalások során, még a TTIP-ben is. Még akkor is, hogyha az Egyesült Államok arról faggat minket, hogy nekünk miért kell, tart 5-10 évig, mire elfogadunk egy jogszabályt, amikor náluk ez egy év alatt megvan. De nálunk politikai nehézségek is vannak, az EFSA véleményét is ki kell kérni. De mindezeken az információkon kívül igen fontos az, hogy itt most nem beszélünk arról, hogy a már meglévő jogszabályainkat megváltoztassuk. Elnök úr, ennyit tudtam elmondani, és hogyha szabad, akkor Ringmer asszonynak átadnám a szót, aki válaszol majd a hozzáintézett kérdésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és most az EFSA képviselőjének adom meg a szót. Bejman asszony parancsoljam. Köszönöm szépen. Szeretnék tisztázni valamit. Nincs az etikával, előnyökkel kapcsolatban semmilyen hatáskörünk, de a környezeti biztonságra vonatkozóan igen. És az általunk elkészített dokumentum, az egyik dokumentum pontosan ezzel foglalkozik. Ez a két dokumentum iránymutatás, státusz élvez, azaz kérdéseket teszünk fel, a kérdéseknek egy katalógusa, és iránymutatást adunk a kérelmezőknek, hogy milyen adatcsomagot kell összeállítania ezekkel az iránymutatásokkal nem a kérdéseket válaszoljuk meg, csak az adatcsomaggal lehetséges ez. Olyan kérdéseket teszünk fel, amelyeket a kérelmező fel kell, hogy tegyen azzal kapcsolatban, hogy milyen adatokat kell benyújtania. Önök például feltették azt a kérdést, hogy mi történik a környezetre, milyen hatása van, illetve a vadpopulációra, hogyha kiszabadul egy ilyen génmódosított hal. Ilyen kérdésekre is választ kell adni a kérelmezőnek. A másik kérdés az volt, hogy mi történik az emberekkel, hogyha génmódosított rovarokkal kerülnek kapcsolatba. Ilyen, erre a kérdésre is válaszolniuk kell azután a betegségekkel szembeni rezisztenciának milyen hatása van az emberek és az állatok egészségére. Ezekre is válaszolni kell. Nem nekem, nem én válaszolok ezekre. Az EFSA adott adatokat ad át a kérelmezőknek, tehát ezeket a kérdéseket összeállította, és erre a forgalmazást akaró kérelmezőnek választ kell tudni adni. Nagyon szorgalmasak voltunk, öt munkacsoport dolgozik azon, hogy kidolgozza, mik a releváns kérdések. És nagyon fontos az az elv, hogy esetenként kell mindent megvizsgálni, annak függvényében, hogy milyen állatról van szó, hogy milyen típusú génmódosításról. Ennek függvényében más-más kérdéseket kell feltenni és talán most átadnám a szót Szilvi Mestak kolléganőmnek, hozzátartozik a környezetvédelmi kockázatvizsgálat dokumentum, amelyben különböző típusú gén módosított öt különböző állatcsoporttal foglalkoztak. Szilvi, parancsoljon. Köszönöm kicsit kiegészíteném azt a képet, amit Elizabeth felvázolt eh, az egyik iránymutatás dokumentummal kapcsolatban, amelyet közelmúltban készített el az EFSA. És ezt hozzá kapcsolnék néhány konkrét eh, felvetéshez, hogy foglalkozunk-e az esetleges hosszú távú hatásokkal, illetve hogy eh, milyen valószínűsége van annak, hogy kikerül a természetes környezetbe a génmódosított állat. Hosszú távú hatások. Nyilvánvaló arra tudunk építeni, amit ismerünk, amit tudunk a biztonsági értékelés időpontjában a kérelmezőt arra kérjük, hogy az akkor rendelkezésre áll információt adja át, tudományos tanulmányok, kísérleti adatok, egyéb kutatási eredmények azokról az állatokról, amelyek nem genetikailag módosított pandantjai a génmódosított állatnak és ennek alapján megpróbáljuk kikövetkeztetni, hogy milyenek lehetnek a potenciálisan a hosszú távú hatások. Európai jogszabályokat is figyelembe kell venni, ezek megkövetelik a eh, piaci forgalmazás utáni monitorozást, de hát ezek eh, jól ismert kérdések már a növények esetében, ugyan ezt az utat járjuk majd be a GM állatok eh, kapcsán is. Elragzott az a kérdés is, hogy mi vizsgáljuk el, hogy a GM állatok esetleg kiszabadulnak átkerülnek a természetes környezetbe, hogy ezt vizsgáltuk-e, és akkor ezek az új jellemzők, vagy az új gének, ket gének vajon átkerülnek-e majd a vadon élő populációba. Igen, ezt, ezt lehet vizsgálni, és vállalatoknak javasoljuk azt, hogy vizsgálják, hogy van-e valamilyen változás a génmódosított állat viselkedésében, a növekedési paramétereiben. Azt hiszem ennyi lett volna, szerettem volna elmondani. Csak hogy befejezzem, a értékelés idején, amikor jellemeztük a különböző kockázatokat, van még egy lépés, javasolni kell enyhítési intézkedéseket. Ez egy ajánlás a értékelés végző menedzserek számára, akik ezt vagy betartják, vagy nem. Köszönöm szépen! Ezt hiszem, nagyon észszerű volt, hogy ezt a témát ilyen széles összefüggésbe helyezve megvitattuk. Kár, hogy ilyenkor este már sokaknak haza kell utazni a választókörzetükbe, és ezért vagyunk ilyen kevesen. Ezt a külvilág számára mondtam. Köszönöm az Európai Bizottságnak, az EFSA-nak, hogy itt voltak, és természetesen köszönöm a kollégáknak is ezt a mai eszmecserét. Ezzel a napirendünk végére értünk. Legközelebb az ITRE szakbizottsággal együtt fogjuk megvitatni a 2030-as célokat, mégpedig december 2-án délután 3-tól 6 óra 30-ig, este 6 óra 30-ig. Az utolsó szakbizottsági ülésünk pedig itt Brüsszelben lesz december 16-án, 17-én, még mielőtt elkezdődne a karácsonyi szünet. Jegyezzék fel az időpontokat, és kellemes estét kívánok!